Mes chers collègues, euh, Kedves kollégáim, propose... javaslom, hogy kezdjük meg a munkánkat. Je vous rappelle que... Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a mai munkaprogramunk teljes egészében arra koncentrál, hogy milyen kiegészítő feladatai vannak az európai költségvetésnek és a nemzeti költségvetéseknek, és különösen részletesen fogunk beszélni a strukturális és kohéziós alapok szerepéről, a, az európai szemeszter céljai elérése tekintetében, európai szinten és tagállami szinten is, ugye a nemzeti célok tekintetében. szeretném üdvözölni. Filippo Sakinidis elnököt, aki a görög parlament pénzügyi általános költségvetési és államköltségvetési végrehajtási bizottságának az elnök helyettese. Én velem, aki ugye az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága elnöke vagyok, együtt fogjuk elnökölni, Filippo Szakinidis úrral együtt a mai ülést. Maria del Maro Angulo Martínez asszonyt is üdvözlöm. Ő a spanyol szenátusban a pénzügyi és közigazgatási bizottság tagja. Birot vezét urat is üdvözlöm. Lituánia parlamentjének, az Európai Ügyi Bizottságának és Gazdasági Bizottságának a tagja. Továbbá az Európai Városi témákkal foglalkozó szakbizottság tagját is üdvözlöm. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy ha kérdést szeretnének föltenni, megjegyzéseket szeretnének föltenni, vagy elmondani az előadásokat követően. Ehhez ki kell tölteni egy nyomtatványt, ezt mindenki megkapta, és ennek alapján tudunk majd szót adni annak, aki szót kér megállapodtunk egy olyan szabályban, egyébként tegnap is, a plenárison is ezt a szabályt alkalmaztuk, és ma az összes workshopban ez a szabály fog érvényesülni, hogy két nemzeti parlamenti képviselő fog felszólalni, ezt követi egy európai parlamenti képviselő. És így Szakinidis társelnök úrral együtt próbáljuk majd biztosítani a politikai egyensúlyt, a földrajzi egyensúlyt is a felszólalások tekintetében, illetve a megbeszélendő témák tekintetében. Bevezetőként elmondanám, hogy az európai szemeszter keretébe illeszkedik az Európai Hét, és a tagállamok esetében pedig a költségvetési stabilitási egyezmény keretében illeszkedik ez a program. Parlamentközi konferenciák szervezése történik ennek a programnak a keretei között azért, hogy demokratikus nyomonkövetést, parlamenti ellenőrzést és közvitát lehessen folytani az európai szemeszter témáiról Európai Uniós szinten, ugye 28 tagállamból áll most már az Európai Unió, illetve a stabilitási egyezmény által érintett tagállamok hasonló témáinak a nyomon követéséről is szó van. A görög elnökséggel abban állapodtunk meg, hogy a tegnap, tegnapi, illetve hétfői és tegnapi plenáris követően ma délelőtt workshopokban dolgozunk három dimenziót, három különböző témát fednek le ezek a workshopok. Az egyik a gazdaságpolitikai koordináció a monetáris unióban, aztán szociális dimenzió az Európai Unióban, és a mi workshopunk témája pedig a költségvetési komplementaritás az európai költségvetés gyakorlatilag az Európai Unió 29. költségvetése. Ez egy kis költségvetés, hogyha a GDP tekintetében vizsgáljuk, ugye az Európai Unió GDP-nek az 1%-a. Ugyanakkor fontos gazdasági hatásai vonatkozásában. 94 százaléka az uniós költségvetésnek ez 140 milliárd eurót jelent, tehát 94% gazdasági beavatkozásokat és befektetéseket fed le. Sokkal magasabb, ugye történelmi okokból ez az arány. A költséges közszolgáltatás, például oktatás, védelmi politika, szociális témák nemzeti illetékességbe tartozik. Mindez azt jelenti, hogy egy olyan időszakban, mint amilyen a mostani, ahol az egész Európai Unió recesszió szélén táncol, a recesszió és az újraindulás, fellendülés között billeg, Ugye több tagállamok, konkrétan ugye Görögország például nagyon jól ismerik a szigorú intézkedéseket és azokat az eszközöket, amelyekkel a válságot próbálunk megoldani. Nagyon sok tagállam jelentős erőfeszítést tett azért, hogy az állami finanszírozási helyzetüket helyre tegyék. A tagállamok nagy részében nagyon nagy erőfeszítéseket kell tenni a versenyképesség érdekében is. Nekünk meg kell próbálnunk, hogy az európai költségvetést a lehető legjobban tudjuk felhasználni, beavatkozásként és befektetésként, és hogy ezek a kísérjék, ezek a kezdeményezések a nemzeti költségvetési költéseket, kezdeményezéseket. A strukturális és kohéziós alapok a fő eszközök, ezek teszik lehetővé az unió számára, hogy támogassa a tagállamokat. Mindez a teljes költségvetés, Európai Uniós költségvetés 40%-át feti le. 2013, elnézést, 2007-2013 volt az első időszak, nagyon nehéz időszak volt, a válság rányomta bélyegét erre az időszakra, és ezért fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet a gazdasági tevékenységet támogatni, és hogy a felvételi, a használati képesség bizonyos tagállamokban magas szinten volt, más tagállamokban alacsonyabb szinten. A válság párhuzamosan újra irányítottuk ezeket a beavatkozásokat, inkább a közvetlen hatású vagy pedig a közép és hosszabb távú beavatkozásokra koncentráltunk, ahol a hosszabb vagy közepes távon a versenyképességet tudják ösztönözni ezek a beavatkozások, ahogy Bározó elnök úr is említette. Hát ezt kell megvizsgálnunk, hogy mi az, ami működött, hogy működött, jól működött-e a rendszer, jól lett-e kitalálva a rendszer. Mi magunk tavaly az Európai Parlament és a Régiók Bizottsága is újra vizsgáltuk a strukturális és kohéziós alap 2014-2020-as évre meghatározandó szabályait. A 2014-es az első év, meg kell vizsgálni, hogy ezek a kiigazítások megfelelőek-e, hogyan lehet a végrehajtás nyomon követni az egyes tagállamokban. európai szinten olyan kérdéseket teszünk föl, például, hogy a, a projektek száma, illetve az támogatás elosztása minőségi, mennyiségi szempontból a projektek között, ez hasonló-e az egyes tagállamokban, megfelelő-e a tagállamok, egyes tagállamok esetében, hogyha több ezer vagy több tízezer projektek támogatunk, akkor az megtakarítást jelente, vagy ha nem, akkor lehet, hogy néhány tucat projektre érdemes ebbe inkább koncentrálni. Ez, ilyen erre vonatkozó tapasztalatokat szeretnénk összegezni. Nagyon eltérőek ezek a tapasztalatok az egyes tagállamokban. Természetesen maguknak a projekteknek a minőségét is meg kell vizsgálni. Ennek is fontos szerepe van. Na, ezek azok a kérdések, amelyek felmerülnek, amelyekre a választ keressük. Először az előadóknak fogom megadni a szót. 5-10 percet kapnak, hogy bemutassák saját tagállamukat, illetve a bizottság képviselője a bizottságot, a saját intézményüket. Ezt követi majd a vita a Szakinidis társelnök úrral megállapodtunk abban, hogy elsőként Walter Teffa úr kapja meg a szót, aki az Európai Bizottság regionális és városi politikájának főigazgatója. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy hölgyeim és uraim, nagyon fontos a nemzeti képviselők és az európai képviselők találkozója. Ez alkalommal szeretnék köszönetet mondani a Költségvetési Szakbizottságnak, a kohéziós politika támogatásáért. Ezt tavaly azt tette lehetővé, hogy 43 milliárdos támogatást tudtunk adni, hát ez történelmi összeg. Ehhez azonnal hozzá kell, hogy tegyem, hogy az év végén 19 milliárd megmaradt, mert nem volt megfelelő felhasználás. Ez azt jelenti, hogy az önök támogatására és az önök segítségére szükségünk van a jövőben. About, uh... Ma viszont inkább arról a szereplő szeretnék beszélni, amelyet az európai strukturális és beruházási alapok milyen szerepet játszottak és fognak játszani a növekedés és a foglalkoztatás javításában egy egészen és más teljesen megváltozott gazdasági környezetben, hiszen az Európai Unió legmélyebb, legrosszabb válságát e, éltük túl a során. Egy olyan megváltozott környezetben ráadásul, amelyet az jellemez, hogy a válság óta jelentősen megváltozott a gazdasági politika e, csinálás gyakorlata. az európai szemeszter keretein belül. Úgyhogy ennek értelmében szeretném összefoglalni gyorsan, hogy mit tettünk a növekedés és a foglalkoztatás javítása érdekében a 2013-ig tartó tervezési időszakban, majd beszélnék arról, hogy az új 14-2020-as időszakra milyen új változásokat vezetünk be. A következő diát kérném, köszönöm. Nos, a válság során a módban a gazdasági modellek eh, azt mutatták, hogy a kohéziós politika növelte a GDP-t, mégpedig több mint 1%-kal a leg eh, a kedvezményezett országok körében, a főbb kedvezményezettek körében. Az 1% nem tűnik soknak, de a GDP 1%-a az bizony sok, különösen, hogyha figyelembe vesztük, hogy összességében a kohézus politikákhoz való hozzájárulás csak 0,3% a teljes Európai Uniós GDP-ből. Tehát a GDP a fő kedvezményezett országokban több mint 1%-kal kevesebb lett volna, hogyha nem lett volna kohéziós politikánk. De hogy konkrétabbak legyünk egy fokkal, láthatják itt a főbb eredményeket a 2007-2012-es időszakra, ezek a legfrissebb adatok, amelyek rendelkezésünk állnak, és meglehetősen érdekesek ezek a számok a munkahelyteremtés szempontjából, a támogatott cégek számát tekintve, a vasúti vonalak, utak építését tekintve, a szélességű internethez való hozzáférés szempontjából, a tiszta ivóvíz ellátás szempontjából, és a társadalmi területen is fontos tudni, hogy az Európai Szociális Alap 15 millió ember részvételével működött évről évre. Azt gondolom, hogy ezek rendkívül nagy benyomást keltnek az ember ezek az adatok, figyelemre, figyelemre méltóak. Tehát a kohéziós politika valóban támogatta a növekedést, A nagy kihívás azonban az, hogy azok a különbségek, amelyek a kevésbé fejlett, illetve a fejlettebb régiók között vannak, sajnos növekedtek. Ez most első alkalommal történt, került erre sor. A válságig pozitív tendencia volt, csökkentek a különbségek, most a válsággal sajnos a különbségek megint nőnek, és ez nagy kihívást jelent a kohéziós politika számára. Nos, hogy eh, reagáltunk erre. A 2007-13-as időszakban eh, futó terveket ugye a válság előtt készítettük el, tehát egészen nyilvánvaló, hogy a válság ideje alatt eh, minden megváltozott a helyzete tekintve, úgyhogy alkalmazkodnunk kellett ezekhez a változásokhoz, ahogy önök is tudják. A kohéziós politika úgy működik, hogy az Európai Uniós pénz társfinanszírozással támogatja a tagállami költségvetéseket. A válság idején a helyi, regionális és a tagállami költségvetésekre elég nagy nyomás hatott konszolidációs szempontból. Ezért reagálnunk kellett, és reagáltunk is. Az EU társfinanszírozást megnöveltük, hogy megkönnyítsük a tagállami költségvetések sor, sorsát, helyzetét. Itt a 2009-es előlegek kifizetésre utalok. Ez 6 milliárd további készpénzt hozott. Megnöveltük a lehető legnagyobb mértékig az EU társfinanszírozási arányt ez 29 milliárd plusz pénzt hozott, és a leginkább érintett programországok számára még tovább emeltük 95%-ig a társfinanszírozási arányt, ami még 2 milliárd euró körüli összeget hozott. Úgyhogy reagáltunk a közfinanszírozási nehézségekre, amelyekkel a tagállamoknak szembe kellett nézniük. Most láttuk az aktív, a, a válság során a gazdaság gyengülését, és már nem volt értelme annak, hogy csak a vállalkozások bővülését, az innovációt támogassuk a folyamatok és a termékek terén, hanem hirtelen a KKV-k rendkívül nehéz helyzetben találták magukat, nem fértek hozzá a hitellehetőségekhez, úgyhogy megváltoztattuk a rendeletet, a, a jogosultak körét kibővítettük a, a, a működőtőké a kkv tekintetében, e, támogatási jogosultá vált, a pénzügyi eszközöket bővítettük a hatékonysági e, intézkedések e, szempontjából, a szociális lakhatást bevontuk a programba, tehát alkalmazkodtunk a válsághoz. És ahogy a bizottság elnöke már említette, újra kellett programoznunk eh, az ügyeket, hogy a pénzek oda menjenek, ahol azokra legjobban szükség van. Körülbelül 45 milliárd eurót soroltunk át, ez körülbelül 13 a a teljes program költségvetésnek talán emlékeznek, hogy ebben benne voltak az ifjúsági munkanélküliség elleni akciócsoport, vagy a nyolc tagállam eh, eh, KKV programjai. Ezek az intézkedések körülbelül 1 millió fiatal embert segítenek, és körülbelül 50 ezer eh, kis vállalkozást. Mint látják, a kohéziós politika fontos szerepet játszott abban a válaszban, amelyet a válságra tudtunk adni, és továbbra is támogatni tudta a növekedést és a foglalkoztatást. Készségesen beismerem azonban, hogy e, egyfajta tűzoltó technológiával jártunk el, ami egyébként nem meglepő válságidőszakokban. A következő időszak során azonban sokkal struktúráltabb megközelítésre lesz szükség, annak érdekében, hogy a politika lehető legnagyobb mértékben támogatni tudja a növekedést és a foglalkoztatást. A következő időszakban a kohéziós politika, ahogy látjuk, eh, ahogy mind ezt fölfogjuk, eh, a gazdaságpolitika egyik alapvető kulcsontosságú eh, pillére lesz az európai szemeszter keretében belül egyfajta háromszögről beszélünk. Egyrészt van a költségvetési konszolidációs feladat és kihívás, hiszen az állami finanszírozás nélkül, hogyha az nem elég egészséges és masszív, akkor nem lesz megfelelő egészséges és masszív társadalmi fejlődést. Ezen kívül struktúrális reformokra van szükség, nagyon sok tagállamban a piacok működése, idejét, a munkaerőpiac működését javítani kell, az oktatási rendszereket javítani kell, tökéletesíteni kell az innovációt és a kutatást szolgáló rendszereket támogatni kell, hogy jobban tudják az cégek és a gazdaság versenyképességét támogatni, és a szociális rendszereket is módosítani kell ahhoz, hogy követni tudják a demografikus, demográfiai, demografikus eh, eh, népesedési változásokat. De önmagában ez még nem elég, kell egy harmadik láb is, ugye egy hokedlinek, mivel csak két lába van, az nem egy stabil dolog. A harmadik lába a hokedlinek az pontosan azok az alapok, amelyekről most beszéltünk. Tehát a jövőre nézve a gazdaságpolitikai mix egy lényeges eleméről beszélünk. Természetesen a három lábat össze is kell kötni valahogy. Ezek az összekötő vonalak jelentik a kapcsolatokat, és mutatják azt is meg, hogy milyen új jelezetességei lesznek a következő programidőszaknak. Vegyük például a költségvetési konszolidáció összefüggését a növekedés és a beruházás támogatásával. Itt ugyanúgy a híres makrogazdasági kondicionalitás, ugye nem lehet ezt következmények nélkül ö, csinálni. Azt is Reméljük, hogy a költségvetési eh, konszolidáció során azok a kiadások, amelyek növekedésbarátak és foglalkoztatásbarátak, azok eh, megmaradnak. Eztán van egy összefüggés a növekedési sarok és a strukturális eh, reformok között. Ezek az, ez az ex-ante kondicionalitás kérdése, ugye? Csak ha bizonyos jogi és politikai feltételek megvalósulnak, fennállnak, akkor van értelme pénzt befektetni, hiszen csak akkor garantálható, hogy a beruházás az e, eredményes lesz. Tehát mondjak egy példát, mielőtt finanszíroznánk egy e, hulladékégető művet, gondoskodnunk kell arról, hogy ellenőriznünk kell arról, hogy e, léteznek hulladékkezelési tervek. Egyúttal fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy van hulladék újrahasznosítási terv, vagy amikor KKV-ket szeretnénk támogatni, ne csak akkor van értelme, hogyha vállalkozó barát, vállalkozás barát a környezet, és nem tart évekig, amíg egy céget valaki létre tud hozni. Ezek azok az előföltételek, amelyek biztosítják azt, hogy a beáramló pénzek azok jó hasznosulnak. Ezzel emellett természetesen van egy összefüggés a strukturális alapok között, és egyéb tényezők között, ahol például szállítási stratégiákat, hulladék kezelési stratégiákat, infrastruktúrális stratégiákat támogatunk. Tehát az egész nagyon szépen összeáll, és mindenek a kedves közepén ott áll az európai szemeszter az adott országokra vonatkozó specifikus ajánlások sorával. Tehát, hogyha szeretnénk, hogy politikánk fontos szerepet játszon a növekedésben és a foglalkoztatásban, akkor eredményorientáltnak kell lennie. Erről szól a következő dia. A politikának ebben az esetben az eredményekre kell koncentrálnia. És az eredményekre koncentrálva ugye megint csak a foglalkoztatás és a növekedés jön elő, tematikailag is és pénzügyileg is koncentrálnunk kell az erőfeszítéseinket. Tehát kutatás, fejlesztés és innováció, kis vállalkozások, a digitális gazdaság, alacsony színkibocsátású gazdaság, emberi tőke. Persze mondhatják, hogy ezek nagyon általános orientációk, és ez igaz is, de ezek az egyes programokat ihletni fogják, és az egyes programokat úgy tudjuk majd testre szabni, hogy az igényeknek megfeleljenek és ezzel visszatérünk újra az európai szemeszterre, e, és az egyes országokra vonatkozó programoknak figyelembe kell venniük a rájuk vonatkozó releváns e, e, ország specifikus ajánlásokat és a programokat ezt követően a saját regionális és helyi és országos igényekre kell szabni, amikor a hatóságok, a kutatási központok, az egyetemek e, és a vállalkozások e, együttműködnek. A programnak tehát stratégiai jellegűnek kell lennie, világosan kell definiálni azt, hogy mit akarunk elérni, milyen változásokra van szükség, mit akarunk elérni, milyen robusztus e, indikátoraink vannak, hogy az előrehaladást szemmel tudjuk követni, és ugye a teljesítési tartalékkal a, ezeket az összegeket a lehető legnagyobb hatással járó, lehető legjobban felhasználható pénzt legjobban felhasználó területekre tudjuk irányítani. Az idén 2014-ben ez az év egy rendkívül fontos ugró deszka lesz, hiszen most fogjuk a programokat benyújtani, vagy most fogják benyújtani a programokat, és most fogják azokat elfogadni. Tehát úgy gondolom, hogy kiváló helyzetben vagyunk. Tavaly a jogalkotásra sor került, a költségvetési kereteket elfogadtuk, 325 milliárd a, a kohéziós politika forrásához hozzátesszük ehhez a mezőgazdasági és fejlesztési alapokat, és a halászati alapnak is lesz még több mint 400 millió, milliárd, milliárdos kerete. Ez elég nagy pénzt jelent. Az első lépésben a tagállamok benyújtják a partnerségi megállapodásaikat, ezek általánosan stratégiai jellegű dokumentumok, ezekben mutatják meg, hogy hogy foglalkoznak majd a konkrét, rájuk vonatkozó országspecifikus ajánlásokkal, ezeket hogy kezelik, és ezek a megalapodások, ezek a fejlesztési stratégiák e, önmagukban az érintettek közötti e, széleskörű együttműködésre kell, hogy alapuljon az adott államokon belül, és ahogy az évek elkezdenek e, szépen leperegni, ezek a következő ütemben már a tervezési dokumentáció alapját képezik, hogy elérhetjük a megfelelő célkérdéseket. Fontos, hogy mindannyian most egységesen arra törekszünk, hogy regionális, tagállami és EU szinten biztosítsuk ezeknek a programoknak a megfelelő kialakítását, hogy tényleg a lehető legnagyobb hatást gyakorolják az okos, intelligens, fenntartható és integráló növekedés megvalósítása érdekében. Nem, folytatjuk, nem folytathatjuk úgy, ahogy, ahogy ezt eh, mindig is szoktuk csinálni. Eredményorientáltnak kell lennünk, és eh, ebben az önök támogatására is számítok ebben a közös eh, erőfeszítésben. Köszönöm a figyelmüket. Merci, monsieur le directeur général. Köszönöm, főigazgató úr. Köszönöm ezt a nagyon egyértelmű prezentációt. Szakemi Dízelnek úr a szó. Thank you very much. Representing... Köszönöm szépen. A körök parlamentet szeretném bemutatni, de mielőtt ezt megtenném, szeretnék mindenkit üdvözölni az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek képviseletében. Szilárdan hiszek abban, hogy minden olyan megbeszélés, amely az interparlamentáris hét keretében zajlik, nem csak a nemzeti parlamentek és az EP képviselő közti szoros együttműködést és interakciót segíti, hanem az európai szemeszter újonnan bevezetett folyamatát is. Hiszek abban, hogy egyetérthetünk abban, hogy ez a fajta interakció jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy jobban megértsük egymás munkáját, és ösztönözheti erőfeszítéseinket az irányban, hogy a gazdaságpolitikákat jobban koordináljuk. Ennek tükrében mai megbeszélésünk témája időszerű, szükséges és hasznos. A válság a figyelmet a nagy közönség figyelmét a fiskális meg, konszolidációs erőfeszítésekre, költségvetési megszorításokra és a szociálisan megfizethető strukturális reformokra irányította. Az EU költségvetés alapvetően a tagállamok és az európai intézmények a nettó befizetők és nettó kedvezményezettek közti megosztottságot eredményezte, annak ellenére, hogy az utóbbi különbség rendkívül kicsi. Az EU költségvetés és legfontosabb politikája a strukturális és a kohéziós alapok, amelyekre ma amelyekről ma beszélünk, ennél sokkal többet jelentenek. A kohéziós politika többletértéke vitathatatlan. Ez a legfontosabb ráfordítási beruházási eszköz, amelyel az EU munkahelyteremtés, növekedés és szociális kohézió célkitűzései elérhetők. Egyértelműen ez az a politika, amelyekre a legnagyobb szükség van. A kohéziós politika, az Európai Gazdasági Helyreállítási Terve, amelyet 2008-ban fogadtunk el, és az erre vonatkozó intézkedések legfontosabb eszköze. Ezek voltak a top-up, a erősített kofinanszírozás, az újraprogramozás. Ezek mind jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a strukturális alapok és a, a a kohéziós alapok a helyreállítást szolgálták. Nagyon fontos segítséget jelentenek ezek országomnak is, és állampolgárainak is. Hiszen országom rendkívüli erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a gazdasági válság következményeit, amely társadalmi válságá is átalakult, helyreállítsuk. A kohéziós politika a jelenlegű programozási időszakban több mint 20 milliárd euró ráfordítást jelent. Ma ennek mintegy 60, a struktúrális és kohéziós alapok mintegy 60%-át használtuk arra, hogy növekedést és munkahelyeket ösztönözzük, segítsük a válság helyreállítását, és e, kiköszöböljük negatív hatásait. E beruházások jelentős hatással vannak a görög gazdaságra és az emberek életére. A a nagyvállalatoktól a kisvállalatok kezdeményezéseig megvalósulhatnak ennek segítségével, és ezzel javíthatják az állampolgárok mindennapi életét. Mindez pedig rendkívül nehéz fiskális kiigazítási program környezetben és a görög gazdaság elhúzódó recessziójában történik. Az elmúlt hat évben a GDP 25%-kal csökkent, a munkanélküliség 27%-os, és az ifjúsági munkanélküliség 64%-os. Becslések szerint a strukturális és kohéziós alapok végrehajtása eddig mintegy 135 ezer és 140 ezer munkahelyet tehát 135-140 ezer munkahelyet teremtettek. Ezzel jelentős mértékben hozzájárultunk egy olyan célhoz, ahol, mint mondtam, a munkanélküliség soha nem látott mértékeket töltött. Ha ezeket a számokat összehasonlítjuk természetesen a szegénység és munkanélküliségi arányal, akkor a számok nem annyira lenyűgözőek, de egyértelműen mégis azt mutatják, hogy az alapok felhasználása természetesen a negatív hatásokat enyhítette. A közberuházások Görögországban egyelőre az ország közberuházási programjának 65%-át érték el. A rendkívüli intézkedésekkel lehetett ez a strukturális és kohéziós alapok segítségével elérni. Alapvetően szükséges a meglévő forrásokat a helyzet súlyosságához igazítani, és minden lehetséges forrás maximálisan kihasználni. kihasználni. szerencsére a különböző intézkedésekkel ez sikerült. Az ifjúsági intézkedés, a KKV garancia alap, a társfinanszírozási arányok átprogramozása. Mindez az Európai Bizottság és természetesen a, az EP óriási fontos támogatásával születhetett meg. Az ifjúsági kezdeményezés programmal segítünk a munkanélküli fiataloknak az első munkatapasztalat megszerzésében. 4 milliárdos értékben sikerült a az ifjúsági munkanélküliséget csökkenteni, a fejlesztési politikát is javítani. Szoros együttműködéssel az Európai Bizottsággal, az alapok átprogramozásával további támogatást biztosítottunk, mint egy 1 milliárd értékben a KKV-k számára. A KKV garancia alap létrehozásával a strukturális alapokat arra is fel lehetett használni, hogy a görög bankok a KKV-knak hitelt nyújthassanak. Mint egy másfél milliárdos értékben történt ez meg. Az EU társfinanszírozási ára arányt 85%-ra, a topápot pedig 10%-ra módosították. Ennek a jelenlegi pénzügyi hatása 848 millió eurót jelent. A mintegy 4 milliárd eurót fordítunk az autópályaépítésre, és ez munkahelyeket is jelent. Ezek az intézkedések lehetővé tették a görög gazdaság számára, hogy növelje az EU források abszorpciós arányát, és a valós gazdaságot segítsék ezek a források. az emberek, a vállalkozások akik egyébként csődbe, illetve munkanélküliségbe kerültek volna, megtarthatták munkahelyüket. A gazdaság valódi versenyképességét sikerült javítani, fenntartható munkahelyeket teremteni. Ez a, az alapvető eleme az EU 2020-as és az európai szemeszterre szemeszternek. Az EU szemesztert azonban azért hoztuk létre, hogy az EU, vál, EU egységesen, közösen találjon válaszokat minden ország problémáira, és csak ilyen koordinált gondolkozással lehet a vágyott növekedést és hatást elérni. A tagállamok egyetértettek abban, hogy létrehozzák a gazdaságpolitikai koordináció éves ciklusát, az európai szemesztert, amely stratégiai szövetséget jelent a, a kohéziós politikában. Az olyan országok, mint Görögország sajnos ebben az, a párbeszédnek még nem részei, sajnos a gazdasági kiigazítási program országai, nem, fog, nem kapnak kontra, országspecifikus ajánlásokat, sem nemzeti, sem egyéb szinteken. Reméljük, hogy ez a lényeges folyamat a hatékony gazdasági koordinációt, átláthatóságot és hatékonyságot fogja minden ország számára biztosítani. Ezek az intézkedések révén az EU irányítás is hatékonyabb lehet, a programok következetesen meg tudnak majd felelni a nemzeti reformprogramoknak, és az ország specifikus ajánlásokban meghatározott ajánlásoknak is megfelelnek. A válság idején nem engedhetjük meg magunknak az, hogy szokásos módon folytassuk a munkát. A költségvetési megszorítások idején minden egyes eurót a legokosabb, legmegfelelőbb formában kell elkölteni. A 2013-20-as időszakban olyan feltételeket vezettünk be, amelyeknek eleget kell tenni a források teljes kimerítése alapján. Csak így lehet az elvárt eredményeket hozni a 2014-20-as időszakban. A forrásokat továbbra is a kulcsfontosságú prioritásokra összpontosítjuk, annak értelmében, hogy megmaradjon a kritikus tömeg, amely a munkahely és teremtést és növekedést szolgálja. Különböző kihívásokkal szembesülnek az országaink, ezért az európai szemeszter ajánlásai olyan országokat is a, a programokat a különböző tagállamok helyzetéhez kell igazítani. Görögországban most kezdjük látni az első jeleit a helyreállításnak, a, a gazdasági kilábolásnak. A, vagy mondhatni az alagút végén a fényt. De még nagy út van előttünk. Biztosíthatom azonban önöket ar- arról tapasztalataim alapján, hogy Görögország az EU költségvetést a kohéziós alapokkal és a reformjaival mindent megtesz azért, hogy a válságot leküzdje. És ezek voltak azok az elemek, amelyek a leginkább segítettek minket. Meg kell tennünk természetesen a saját dolgunkat, a múlt hibáiból tanulni, a, le, a forrásokat maximálisan kihasználni, és az európai intézmények stratégiai tanácsát követni. Ugyanakkor az európai intézményeknek megfelelő rugalmasságot kell hagyni a tagállamoknak a saját igényei kielégítésére, hogy saját növekedési potenciáljukat megtalálják, és a stratégiai támogatást úgy kell adni, hogy a, dogmatikus és bürokratikus megközelítést hátrahagyják. A több és jobb Európa közös cél. Ez a válasz a kérdésre. Az európai és nemzeti parlamentek saját jogköreik gyakorlásával, minden erőfeszítéssel segíthetik azt, hogy maximálisan kihasználjuk az európai költségvetés adta lehetőségeket, strukturális alapok, kohéziós alapok segítségével, jobb utat építhessünk magunknak, hatékonyabb politikával, az állampolgárok igényeinek megfelelően. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon egyetemű volt ez a beszámoló is, és a görög példa valóban modellérték a görög hatóságok, a görög lakosság nagyon sokat tett, és az európai alapok felhasználása is most már sokkal jobb. Most pedig megadom a szót Maria del Mar Angulo Martíneznek. Önél szó. Gracias, señor Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek. Szeretném, ha első szavaimmal köszönetet mondhatnék önöknek, hiszen nagy lehetőség ez, hogy megoszthatom önökkel a nézőpontjamat az európai konstrukcióval, a alapokkal kapcsolatban, amely a növekedésbe és a foglalkoztatásba beruházott pénzeinknek a közös eredményes felhasználását szolgálja. A válság megoldása azt mutatja, hogy az európai integrációs törekvés valóban masszív és igazságos növekedést tud biztosítani, miközben megtartjuk a gazdasági és társadalmi, modellinket. modellünket. Új időszakhoz, terhelős időszakhoz értünk, amikor egyrészt sok hasznos tapasztalatot gyűjtöttünk, aztán másrészt új horizontokra szegezhetjük a tekintetünket. A válságból kilávolás során fontos, hogy konkrét prioritásokra figyeljünk országonként mások ezek, illetve Európa különböző régióiban mások nagyon értékes leckéket tanulhattunk az elmúlt időszakban, de lehetőségünk van most ennek az elemzésére is. A válság a legrosszabb válság volt, amit eddig megtapasztaltunk Európában. A Igen, káros, romboló hatásokkal jött, járt ez a válság, különösen a valós gazdaságban hihetetlenül visszaesett a foglalkoztatás, és ezen, ebben a helyzetben kellett 2008. októberében a bizottságnak lépnie, és egészen új reform sorozattal előállnia, hogy a tagállamok nemzeti költségvetése levegőhöz jusson. Ezeknek az intézkedéseknek a sora eh, tagállami szinten megfelelően hasznosításra került, eh, ami rugalmasságot eh, hozott például az elszámolható költsége tekintetében, de elsősorban sikerült újra orientálni a forrásokat, és bizonyos esetekben újra sikerült programozni a befektetéseket. Nagyon sok olyan tagállam van, E, akik Spanyolországgal együtt e, e, ki tudta használni ezt a nagyobb rugalmasságot annak érdekében, hogy egy-egy adott ágazatban vagy régióban, amelyet jelentősebb mértékben sújtott a válság, hatásosabban, hatékonyabban tudjon intézkedni, beavatkozni így meg tudtunk erősíteni olyan vonalkozásokat, amelyekre korábban esetleg nem volt szükség, de amelyek a válság miatt fontosá váltak. Úgy gondolom, hogy különösen pozitívan kell értékelnünk azokat a kezdeményezéseket, amelyek lehetővé tették a, szociális vonalkozásokra fordított összegek rugalmasabb felhasználását, támogatták a vállalkozói szellem erősítését, vállalkozói kezdeményezések megvalósítását, különösen a KKV-k körében. Eh, de ugyanígy az önfoglalkoztató körben is. Eh, Spanyolországban ők egy nagyon fontos szektor, mert eh, munkahelyet képesek teremteni, de ez fontos, hogy hitelhez jussanak. Szeretném kiemelni ebben az értelemben, nem csak Spanyolország kapcsán, de Spanyolország esetében is. A 2012-es január 30-ai Barozó nyilatkozatot, amely arról szólt, hogy fontos a foglalkoztatást növelni, különösen a fiatalok körében. A bizottság elkötelezte magát, hogy együttműködik a tagállamokkal ebben az értelemben, annak érdekében, hogy a már megítélt támogatásokat át tudjuk sorolni a fiatalok foglalkoztatásának céljára, illetve a KKV-k erősítésére. E, ennek a kezdeményezésnek az eredményeként e, Spanyolországban nagyon sok program megvalósult. Egy kapciócsoportot hoztunk létre a bizottság és a spanyol kormány részvevőivel, e, és így meg tudtuk szervezni azokat az intézkedéseket, lépéseket, amelyekre szükség volt annak érdekében, hogy a, az európai szociális alap és egyéb alapok forrásait fel tudjuk használni, és fel tudjunk lépni a legfiatalabbak körében dúló munkanélküliség ellen, illetve az aktív foglalkoztatási politikáinkat is meg tudjuk eh, erősíteni. Fontos volt a KKV finanszírozásának megerősítése, nagyon fontos, hogy mindent megtegyünk ezen a szinten, az Európai Központi Bank és eh, szerepe rendkívül fontos itt és fontos, hogy továbbra is olyan programokat futtatnak, mint a Jeremy vagy Jessica, amelyek Spanyolországban a lehető legnagyobb mértékben kihasználunk. Ezek a pénzügyi, pénzügyi eszközök, am, eszközök, amelyek konkrétan pénz formájában rendelkezésünkre állnak, nem állnak egyedül, emellett ezek mellett a számos technológia és egyéb program is folyik tagadhatatlanul mindannyian elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a gazdaságot segítsük kilábalni a válságból, erre szükség is van, de szükség van arra is, hogy határozottan lépjünk minden egyes tagállamban is, Spanyolországban is, azon kívül, hogy nagyon intenzív költségvetési konszolidációs eljáráson mentünk végig, helyre téve a nemzetgazdaságot, pontosabban az állami költségvetést, Emellett egy második generációs reform sorozatot is megvalósítunk, amely kulcsfontosságú annak érdekében, hogy javítsuk a foglalkoztatást, a hitelhez való hozzáférés lehetőségét, és újra beindítsuk a gazdaságot, megerősítve a termelő kapacitásainkat. 2011-ben több mint 3 millió munkahely szűnt meg a válság során Spanyolországban. Ma elsődleges kihívásunk az, hogy megfékezzük azt a pusztítást, amelyet a válság okozott a foglalkoztatási adatokban. És ezen kívül másik nagy kihívás az, hogy rekonstruáljuk Spanyolország termelő erejét. Ezek a reformok ezt a rekonstrukciót szolgálják. Ez egy eh, ifjúsági foglalkoztatási eh, eh, vonatkozást is magában foglal, fiatal vállalkozók képzését és egyéb erőfeszítéseket, amelyek elsődleges szerepet és kismeti szerepet játszanak a Spanyolország kormányának munkájában. Fontos azonban az is, hogy az európai intézmények is lépjenek. tudatában kell annak lenni, hogy a kilábalás elsősorban a jól irányzott tagállami politikák eh, eh, eredményeként valósulhatnak meg, eh, és fontos azokról a multiplikátor hatásokról és szinergiákról beszélni, amelyek jelentkeznek az Európai Uniós és a tagállami szintek között. Természetesen fontos, hogy a konkrét problémákra, amelyekkel a polgárok szembesülnek, konkrét megoldásokat tudjunk kínálni. Ide vonatkozik például az ifjúsági munkanélküliséggel szembeni küzdelmet szolgáló források okos felhasználása, illetve a KKV-k finanszírozását lehetővé tevő programok. Ezek konkrét problémákat adnak meg konkrét intézkedésekkel. Fontosnak tartom ezt a rugalmasságot, és azt, hogy van lehetőség arra, hogy a finanszírozási eh, forrásokat eh, eh, átirányítsuk a szükséges területekre, hiszen a struktúrális alapok hasznosabbá váltak és rugalmasságá váltak, és ez lehetővé tette, hogy hamarabb megérkezzenek a pénzek, és hamarabb eh, oda eh, érjenek azokra a célok, azokat a célokat szolgálják, amelyek, amely célok a legfontosabbá váltak eh, idővel. Megfelelő helyre kerüljenek a pénzek, a megfelelő konkrét közösségi problémákat megoldva. Fontos, hogy világosá tegyük, hogy az európai intézményeknek egyre jobb a képessége arra, hogy konkrét válaszokat adjanak konkrét új problémákra fontos előrelépés volt, e, fontos lépés ez e, a polgárok bizalmának visszanyerése szempontjából is. A tagállamok különböző e, eszközök közül választhatnak, és nagyon sok tapasztalattal járt az elmúlt időszak ebből a szempontból. Meg kell adnunk a legjobb választ a válságra. Úgy gondolom, hogy itt általánosabb vált a beavatkozás iránti igény. A támogatások, a segítségek mindenütt elkelnek, és a programok elkészítése során a megfelelő rugalmasságot mindenütt meg kell valósítani a érdekében, hogy akár rövid távon is tudjanak ezek a források a lehető legfontosabb helyeken, lehető legnagyobb mértékben segítséget nyújtani. Reméljük, hogy ez rugalmasság meg is marad. Azzal fejezem be, kedves kollégáim, hogy meggyőződésem, hogy mindannyian tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy eh, döntő pillanathoz értünk el, egy olyan prioritáshoz, amely a kilábalást célozza, és amely garantálja, hogy társadalmi modellünk, szociális modellünk fennmarad. A kohéziós politika kapcsán eh, láttuk, hogy a válság legnehezebb pillanataiban a megfelelő módosításokkal, a megfelelő rugalmassággal, megfelelő alkalmazkodási képességgel, megfelelő orientációval, megfelelő koordinációval és átláthatósággal eh, rendkívül értékeseknek bizonyultak. Emellett eh, a kihívásokra képesek voltak választ adni. Nagy lecke volt, ez a nagy tanulság volt ez a tanulságból. Ezért úgy gondolom, hogy ennek a politikának az a feladata, hogy az európai, európaiak fő, legfőbb eh, kihívásai, legfőbb problémáit célozzuk meg vele, E, és így tudjunk együttműködni a jövő érdekében. Köszönöm szépen. Mese. Köszönöm, szenátor asszony. Igen, valójában nagyon példaértékű, hogy Spanyolország a rendelkezésre álló forrásokat, a strukturális alapokat hogyan tudta felhasználni. Így nagyon ambiciózus volt a politika, és ez a külkereskedelemben már kiváló eredményeket hozott, vagy kezd kiváló eredményeket hozni, és hasonló módon a munkanélküliség területén is már kezdenek látni az első eredmények, annak ellenére, hogy még mindig ez a legsúlyosabb probléma Spanyolországban a képviselők, szenátorok által elmondottakat példaként kell felhasználnunk. Utolsó felszólaló a ma délelőtti programunkban. Birute Vezaite asszony a Litván parlament képviseletében. Litvánia adta az Európai Unió soros elnökségét 2013 második fél évében, és közösen folytattuk a tárgyalásokat Írországot követően nem csak az európai 2014-es költségvetésről, hanem a teljes 2014-2020-as keretköltségvetésről is. Hölgyem, öné a szó. Lamentunere, ponyaszor pane. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, nagy örömmel szolgál, hogy Litvánia soros elnökségi programjának sikereiről tudok beszámolni. Minden tervezett munkát elvégeztünk, sőt, még túl teljesítettünk néhány témában. Szeretnék őszinte köszönetet mondani önöknek az együttműködésért, és sok sikert kívánok Görögországnak. Görögország vette el tőlünk a stafétát. Véleményem szerint a parlamenti hét, amely az európai szemeszter kereteibe illeszkedik, kiváló alkalom arra, hogy megerősítsük a parlamenti együttműködést, továbbá a politikai párbeszédet tovább vigyük, hiszen az európai gazdaságot vissza kell állítani az növekedési pályára aktívan eh, részt tudnak venni az európai szemeszterben a nemzeti parlamentek is. És ez a e heti program is hozzájárul a legitim demokratikus együttműködéshez. Litvánia tapasztalatait szeretném megosztani önökkel az EU strukturális támogatás szerepéről szeretnék beszámolni a gazdaságunk föllendítésében, illetve hogy hogyan tudtuk a válságot kezelni. Az EU támogatások fölvétele tekintetében, felhasználása tekintetében az elmúlt pénzügyi időszakban azt láthatjuk, hogy Litvánia a vezetők között van, az EU tagállamok között elsődleges szerepet sikerült játszania. A strukturális támogatás tekintetében 6,7 milliárd euró volt a teljes támogatási összeg. A támogatásnak több mint 14%-a emberi erőforrásfejlesztésbe lett befektetve, viszont a nagyobb rész 46% a teljes EU támogatásnak a gazdaság növekedés céljaira használtuk föl. Továbbá több mint 39%-ot használtunk föl kohoziós programokra, környezetvédelmi témákra, helyi városi infrastruktúra fejlesztésre, kulturális örökség megőrzésére, idegenforgalom támogatására, közszolgáltatások minőségének a növe, növelésére, egészségügyi és szociális témákra. Mi is a végrehajtás helyzete az operatív programok keretei között? A legtöbb esetben az Európai Unió struktúrális támogatást projektekre fordítottuk ez azt jelenti, hogy semmilyen késedelem nincsen. Az EU strukturális támogatást nagymértékben használtuk föl a litván és természetesen az EU gazdaság újraindítására. A forgatőke hiány a egyik legsősebb probléma volt, és a projekt végrehajtások során erre koncentráltunk. Továbbá pénzügyi és egyéb intézkedéseket vezettünk be, növeltük a prioritást élvező témák támogatását. Az energiahatékonyság nagyon fontos cél volt Litvánia számára energia megtakarítása magán és a középületekben, középületek esetén szigeteléssel, aztán a foszilis fűtőanyagokról a megújulókra való áttérés, például a biomasszára való áttérés fontos téma volt, aztán technológián alapuló innováció ösztönzése, támogatása, továbbá kutatás fejlesztés ösztönzése, és természetesen a regionális fejlesztés is az egyik célunk volt. Teljes mértékben egyetértek a főigazgatóval, hogy növekszik a különbség, az egyenlőtlenség a nagyvárosok, régiók között, államokon belül és az egész Európai Unióban is intézkedéseket tettünk a foglalkoztatás érdekében is. Kedvezményes hitelt alkalmaztunk, például a pénzügyi, illetve az egyéb intézkedéseket kombináltuk, támogatást adtunk, a közmunkákat ösztönöztük, illetve a munkaerőpiacon való aktív részvételt is támogattuk. Még mindig magas a munkanélküliség, több mint 10%-os, de valójában ez strukturális munkanélküliség. A munkerő piaci igényeket hát, nem tudjuk képzett munkaerővel kielégíteni. A litván gazdaságra gyakorolt hatás a következő téma. A GDP éves növekedése 1,57 százalékkal magasabb, a 2004-2013-as időszakban. Ez azt jelenti, hogy valamennyivel magasabb ez, mint az átlagos EU növekedés. Minden befektetett euró körülbelül 2 eurót hoz a GDP névleges nominális növekedése tekintetében. A munkanélküliségi szint 4,6%-a lesz alacsonyabb az előrejelzések szerint. Pénzügyi eszközöket alkalmazunk, amelyek a befektetési költségeket csökkentik, illetve meg többszörözik a magánbefektetés érdekét. A pénzügyi válság miatt az EU támogatásoknak az eredménye is mérsékelt volt egyik célunk a munkanélküliek integrálása a munkaerőpiacba. Melyek azok a területek, ahol maguk a lakosok úgy érzik, hogy előnyösek az EU támogatási lehetőségek? 2000 13. decemberben végeztünk egy közvéleménykutatást, aminek az volt a célja, hogy megállapítsuk, hogy a struktúrális alapok támogatása mennyire érezhető a lakosság körében 58% úgy érezte, hogy a közlekedésben, az infrastruktúrában előnyét élvezik az EU támogatásokban. 33% az oktatást említette, hogy ott látják az előnyét az EU támogatásnak, és 17% a környezetvédelmet említette, mint kedvezményezett szektor. A lakosság, illetve a válaszadóknak csak a 2%-a említette a közigazgatásban jelentkező előnyöket EU támogatások tekintetében. Az EU alapok hatékony felhasználásának mik a fő tényezői? Először is központosított kezelés és ellenőrzés az összes operatív program tekintetében. Egy hatóság, amely kezeli a programokat, egyértelmű a felelősségek meghatározása, az intézményi szerep kisebb a korábbi időszakhoz képest, a tapasztalatok felhasználása, standardizált közös szabályok és eljárások. Ezek az előnyök. Továbbá úgy gondoljuk, hogy eh, a nemzeti stratégiai dokumentumok alapján kialakított konkrét projektek is eh, előnyt jelentenek. Továbbá a projektek eh, megfelelő időben történő előkészítése is fontos a kedvezményezetek számára. Az administratív eljárások és szabályok egyszerűsítése, rugalmasabb kifizetési lehetőségek, a projekt kiválasztása rugalmasabb lefolytatása, aztán a igények, a fizetési időszakok lerövidítése, egyszerűsített költségalapú kifizetés, átlány kifizetés, egyösszegű kifizetés, egység, költségegységek alapján. Természetesen a pénzügyi intézkedések is fontosak. Az EU alapoknak multiplikátor hatása van, és természetesen a infra, informatikai rendszerek használata, elektronikus platformok, például az adatbenyújtás tekintetében, az informatikai rendszerek hatása az összes standardizált administratív eljárásokban, az EU alapok kezelésében, ezek napi munkaeszközök. És milyen következtetéseket, milyen tanulságokat lehet levonni mindebből? Milyen kockázatok merülnek fel? Az időszak végén növekednek a kockázatok. Nemzeti ágazati stratégia lezárása, nem történik meg, késedelmek merülnek föl, és milyen megoldást lehet erre találni. Átmeneti időszakok, átmeneti eljárásokat kell elfogadni, aztán az ex ante feltételek pontosítása a stratégiai akciótervek esetén, a közbeszerzési szabályok módosítása, pontosítása. Sokszor a projektek késedelmének ez az egyik legfőbb oka az igazgatási és ellenőrzési rendszer módosítása, az eljárások standardizálása, eljárások egyszerűsítése, illetve az elvárások egyszerűsítése. Ez igazából a bizottsághoz szólnak ezek a kérések, és az informatikai eszközök alkalmazása. Milyen eredményeket sikerült elérni? Az EU strukturális, strukturális alapjai jelentősen hozzájárultak a gazdasági és szociális fejlődéshez Litvániában több területen. Sok jelentős eredményt sikerült elérni az EU alapoknak köszönhetően. Több mint 170 ezer munkanélküli, illetve munkanélküliséggel fenyegetett személy vett részt különféle speciális programokban. A munkanélküliek közül 40 ezeren kaptak szakképzést. 2600 személy kapott kutatói, tudományos tevékenységéhez támogatást. Több mint 2500 vállalkozásnak volt valamilyen kedvezményes lehetősége befektetés tekintetében, vagy valamilyen projekt végrehajtása tekintetében. 5800 KKV érintett ezekben a programokban. 1400 kilométeres út újjáépítése történt, meg 77 ezer várost és helységet sikerül bekötni a szélesávú internet szolgáltatásba. ...769 épület újjáépítése vagy felújítása történt, ezek középületek, iskolák, óvodák, stb. Több mint 700 ezer fűtési rendszert sikerült felújítani, javítani a minőségét, javítani az energiállátás megbízhatóságát, és ez természetesen alacsonyabb fűtés számlával jár, ez nagyon fontos. A víz és szennyvíz hálózatokat is felújítottuk. 273 különböző körzetben 240 szennyvíztisztítót sikerült felújítani. Általánosságban az átmeneti intézkedések tekintetében el kell, hogy mondjam, hogy sikerült nagyobb teljesítményre átállni a felhasználás tekintetében. Mik legyenek a főbb célok a jövőre vonatkozóan? Befogadó növekedés, intelligens növekedés, kutatás és innováció további támogatása, minőségi oktatás támogatása, közigazgatás hatékonyságának növelése, digitális társadalom támogatása. A második téma a fenntartható fejlődés, modern alapinfrastruktúra kifejlesztése, jobb üzleti környezet, fenntartható és hatékony természeti erőforrás felhasználás harmadik témakör foglalkoztatás ösztönzése, a szegénység és a szociális kirekesztettség csökkentése, szociális és helyi kohéziós intézkedések segítségével. Egyetértek a bizottsággal abban, hogy az európai alapok felhasználása eredményorientált kell, hogy legyen ez azt kell, hogy jelentse, hogy jobb és több munkahelyet kell teremteni az állampolgáraink számára. Köszönöm szépen, szenátor asszony, és gratulálok, mint azért az erőfeszítésért, amit Litvánia tett, és egyébként az vezet következő tagjáról van szó. Többen kértek szót. Godmanis úr a szó először, mert úgy tudom, hogy egy másik workshopon is részt akarnak venni. Köszönöm szépen. sajnálom, hogy sokan már elmentek. Szeretnék most mégis figyelmet kérni a jelenlévőktől, elsősorban a főigazgatóságtól arra, amit mondok. Hiszek abban, hogy ennek az ülésnek a problémákra kell figyelnie, pedig eddig nem hallottunk még semmiféle problémáról. Nagyon szép kitekintés a jövőre, kiváló görög és litván előadások, de, de nagyon sok probléma van. Megpróbálok néhányat felpro- felsorolni. Mi a, az összefüggés a Költségvetési Szakbizottság és, az, és a kohéziós alapok között? A legnagyobb probléma az, hogy még mindig nem sikerült elegendő kifizetést kiharcolni a következő időszakra. De azok, akik ellenünk vannak, és csak 906 milliós kifizetést biztosítanának, azok mindig kettős szerepet értelmeznek. Több mint 200 milliárd euróról van pedig szó, amit nem használnak fel. Mintegy 70%-a ennek kohéziós forrás. A kérdés, vajon lehetséges-e ebből valahogy kilábalni, legalább ezeket a hiányosságokat csökkenteni? Ez nagy probléma. Legutóbb, amikor megszavaztuk a különböző bizottságok felelősségét, én azt mondtam, hogy legyen az alapok végrehajtásának egyfajta felügyelete vissza kellett vontsa, mert irigy volt a foglalkoztatási szakbizottság, meg a többi is. Úgyhogy végül a következő hét évre el fogunk jutni arra a pontra, hogy a parlamentben senki sem fogja felügyelni a végrehajtást. Még a könyvelési formájában sem. Miért olyan fontos-e? Megpróbálok néhány adatot most elmondani, amit talán nem ismernek. A legatabos hivatalos adat 2013. december 31-i. Ezekből látni, hogy mi ez a kifizetés miért nem csökken, és most nem a bizottság politikájával élek a not name, not shame tehát hogy nem nevezem meg, és akkor nem szégyelni senki, mert különböző országokból vagyunk itt, és mindenki szeretné tudni azt, hogy ki jó, kicsinálja jól a végrehajtást, jó a kohéziós alapnál, de nem jó a regionálisban. A kifizetések legnagyobb problémája, hogyha a regionális és kohéziós alapot összerakjuk, akkor az átlagos végrehajtás csak 16,21 60,21 tehát az elmúlt 70 év, ne, az elmúlt 7 év 40 át az elmúlt 7 évben a kifizetések 40 át nem hívták le. Ez az átlag és a legjobb ország Litvánia és a legrosszabb ország Románia között a különbség 2,16-szoros, tehát 216 e, százalékos. Meg kell, hogy mondjam, hogy a válságban lévő országok, ahol igazi válság van, Görögország, ezek közül nagyon jól végzi Korábban ötös volt, most az első helyen van, a legjobb, tehát jó munkát végez. Ugyanez, igaz, a, a, ugyanez Spanyolországra nem annyira jó, csak 62%-os a lehívás, egy picit az átlagnál magasabb, de nem olyan jó. A legrosszabb, megint először Románia és Bulgária, az Európai Unióhoz 2007-ben csatlakoztak, és 7 év után sem tudják a végrehajtást, a lehívásokat megvalósítani, messze le vannak maradva a végrehajtásban. 2,16 vagy 2,5 százalékkal vannak a legjobbak alatt. A kérdés tehát az, senki sem elemezte ezt, még a főigazgatóságban sem, hogy mi ennek az oka. Ez a kérdés. Miért vannak problémák? Nem csak a két új országban, már össze nem újak, de ha megnézzük a kohéziós és regionális alapokat, akkor Olaszország is nagyon rossz helyen volt, 26. és messze lemaradt a, a kohéziós és regionális alapok lehívásával csak 40%-os volt. Szlovákia 24. helyen 48%-os. Ausztria, jó, hát Ausztriának nagyon kevés e, a forrása, de mégis senki sem elemezte ezt a helyzetet, azért, mert egyetlen egy e, bizottság, szakbizottság sem felel ezért. Ezért az EU bizottságot arra kérem, hogy változtasson ezen, jöjjen el a költségvetési szakbizottságban, mondja el, hogy ezek a problémák. Mitől vannak ezek? És tessék megnevezni és megszégyeníteni azokat, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a következő évek költségvetésével bajok lesznek. A szociális alapok helyzete még ennél is rosszabb. Nem mondom azt, hogy Spanyolország és Görögország jól lenne eltéren. Ha a legmagasabb a munkanélküliség, és itt a legmagasabb, a szociális alapok lehívása nem olyan jó. Görögország egy picit lemarad az átlag alatt, Spanyolország az átlagon van, de azok az országok, amelyek abszolút rosszak, sajnos Szlovákia, Ciprus, Magyarország, még Franciaország és a 20. helyen van csak. Tehát munkanélküliségi programról beszélünk, munkanélküliség elleniről, és a legjobb és a legrosszabb a közti különbség két és félszeres. A, 60, a végrehajtás hat, átlaga 64 eh, puha alap, puha programok, ez nem olyan szigorú, mint a szerkezetváltás. És a legutolsó megjegyzésem a főigazgatóságnak szól. Ha hivatalosan nincsenek felügyeleti jogunk nekünk, mint szakbizottságnak, nem mindenkit, Úgyhogy, ha, tehát ha nem, akkor kérem, önök aktivizálják magukat, és rendszeresen adjanak le véleményt erről. Eddig még soha nem tették ezt meg, bocsánat csak nagyon általánosságban mondtak, pedig nekünk problémák mentén kellene az okokat megtalálni. A második dolog, az új tevékenységek, mindjárt befejezem. Mások is szeretnének hozzászólni, kérem fejezze be. Merci. Köszönöm. Elnézést. Andrea Galesevski a szó, a lengyel parlament képviselője. Oui. Mon cher collègue. Kedves kolléga, önél szó. Ah, oké. Okay. Dziękuję, panie e, przewodniczący. A Polska... Köszönöm szépen, kedves kollégák. Lengyelország jól költi az Európai Uniós alapokat, de még jobban is el tudnak költeni. Ministerstwem infrastruktúry az infrastruktúráért felelős minisztérium és a regionális fejlesztési minisztérium együttműködésében mindenki minisztérium az miniszterelnök helyettes irányítás alá tartoznak, tehát egy kézben fut össze a koordináció, ez olyan tény, ami a pénzek eredményes felhasználását is segíti. Természetesen ennél még fontosabb az is, hogy tudjuk, hogy mik a célok. Mire használjuk fel a pénzt. Nagyon nagy örömmel hallottam a e, bizottsági felszólalást az eredményekkel kapcsolatban. Én 25 éve dolgozom politikusként, és valaha valami, bármikor is, amikor pénzt költünk el, akkor figyelem ez pontosan arra, hogy mik az eredmények. Úgyhogy természetes, hogy, hogy számra természetes, hogy erre mindenki odafigyel. Még egyszer, tehát fontosak a célok. Vannak olyan helyzetek, amikor sok pénzt költünk el gondolkodás nélkül, és ez eléggé beteg helyzet. például sok pénzt költünk a megújuló energiaforrásokra, ami problémákat és korrupciót idézett elő bizonyos országokban, az energiarendszer működését is felbojdította bizonyos országokban. Ráadásul azzal járt többek között, hogy az hagyományos forrásokból származó energiát eh, kevésbé használják, ami Európa energia eh, biztonságát is veszélyezteti. Za każdym razem towarzyszyła im ref... Úgyhogy úgy gondolom, hogy érdemes eh, célokhoz ragaszkodni, de észre. Merci. Köszönöm, kedves kolléga. Cariello Reaso, az olasz alsóházból. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Fontos, hogy ma beszéljünk a feltételekről, a befektetési feltételekről. Az egységes valuta bevezetésével az összes tagállam a pénzügyi mozgásterének egy részét átadta az Európai Uniónak. Itt kötelezettségeket kellett, hogy fogadjunk el, és különféle adókat is be kellett, hogy vezessünk. Most ugye arról beszélünk, hogy a befektetés ösztönzést feltételekhez szabjuk. Ezek a feltételek a gazdasági ajánlások részét képezik, az Európai Tanács fogadja el ezeket. Gyakorlatilag a makrogazdasági feltételekről van szó, de ez nagyon kétséges, hiszen korlátozza a tagállami befektetési képességet, lehetőséget, és pontosan azokat a tagállamokat bünteti jobban, amelyek nél nagyobbak a nehézségek a stabilitás és növekedési paktum tekintetében. Ezért a mi javaslatunk az, hogy ezt a javaslatot, amit ma délelőtt is hallottunk, módosítsák, és a befektetés legyen a legfontosabb tétel nem pedig a költségvetési politika. Hiszen a befektetésekre az Európai Uniónak szüksége van, ezeket az Európai Uniónak feltételek nélkül ösztönöznie kell. Hogyha közösségről beszélünk, az azt is kell, hogy jelentse, hogy bízunk az összes tagállamban, amelynek a közösségnek a része. Az Európai Tanácsnak jelentős ösztönző tevékenységet kell végrehajtani a befektetések érdekében és a befektetéseken keresztül kell a tagállamoknak visszaadnia azt a gazdasági illetékességet, amelyet föladtak a tagállamok, amikor aláírták a stabilitás és növekedési paktumot. Azok az alapok, amelyek felhasználás nélkül maradnak, társfinanszírozást is jelentenek a tagállamok részéről, és ez a belső stabilitási paktumot kérdőjelezi meg, további korlátként lépnek fel. Hogy várhatjuk azt el, hogy a tagállam a tagállamon belül ösztönözze a befektetést, de nincs a saját gazdaságpolitikájába beleszólása. A tagállamoknak egyértelmű illetékességet kell adnia. A tagállamok ösztönözhessék a befektetést feltételek nélkül. Ez a véleményünk. Szeretnék még egy adatot is megosztani önökkel. Olaszország összesen a tervezett források 53%-át használta fel. A minimális befektetési célt sikerült teljesíteni, illetve elnézést az alapok felhasználásának a minimális teljesítését, ami 48%-ot túl teljesítettük. Ez 2013 végén érvényes struktúrás alapokra vonatkozó adat. Vagyis a célt idézelben mondva tiszteletben tartottuk de az Európai Tanástól azt várjuk, hogy a befektetéseket jobban ösztönözzék a jövőben. Köszönöm. Köszönöm, kedves kolléga. Elga Trüppel a szó, ő európai parlamenti képviselő. Köszönöm, elnök úr. To come back and quote, uh... Szeretném a főigazgató urat idézni, aki azt mondta ma reggel, hogy a programok legyenek stratégiaiak. Úgy gondolom, hogy nagyon stratégiai megközelítés lenne az egész európai gazdaság számára az, hogyha a növekedét a CO2 kibocsátásról leválasztanánk. Úgy hallottuk már, néha a programoknál említették az alacsony bevételű gazdaság, a foszilis üzemanyagról, a, a, a megújulóra való áttérés, ezt összekapcsolják. De úgy gondolom, hogy, hogy hiányzik az, hogy a CO2 kibocsátásról ezt a fejlődési tendenciát leválasztanánk. Az energiahatékonyság és a megújuló energia és a CO2 kibocsátás mindig együtt jelenik meg. Tehát arról szeretnék tudni, hogy tárgyalnak-e erről egyáltalán, hogy ez kellene, hogy legyen a stratégiai megközelítés, különösen a válság közepette. Hiszen, hogy, hogy a növekedés a CO2 kibocsátás összekapcsolása valóban a legjobb lehetőség ennek tükrében. Köszönöm, Helga. Ivalo Kalfin, Európai Parlamenti képviselő. Sí, monsieur le président. Uh, dear colleagues, I would like to thank very... Köszönöm, elnök úr, köszönöm, kedves kollégák, szeretnék köszönet mondani az összes tagállami parlamenti képviselőnek, aki megjelent ma. Úgy gondolom, hogy jó néhány kérdést meg kell vitatnunk a jövőre nézve. A felszólalásomat néhány kérdésre szeretném koncentrálni, amelyeket a következő néhány hónapban meg kell vitatnunk a parlamenti, tagállami parlamenti és az Európai Parlamenti képviselők közötti együttműködés ebben a, ebben a szempontból nagyon fontos. Az Európai Parlament, az Európai Monetáris Unió költségvetéséről van szó. Tudjuk, hogy a költségvetés most először csökkent a 20-20-as időszakig akkor ebből képest. A parlament ebbe azért ment bele, mert több új vonást, több új, eh, nagyobb rugalmasságot szolgáló jellegzetességet eh, vezettünk be. Az egyik a félidős elővizsgálat eszköze, remélhetőleg a gazdasági körülmények, gazdasági eh, összefüggések javulni fognak idővel. Az Európai Parlament és ez benne van az intézmények közötti megállapodásban, ragaszkodik ahhoz, hogy teljes mélységű és szélességű félidős felülvizsgálatot hajthassunk végre december 2016-ban ennek az eljárásnak futnia kell, és itt bizony a, a tagállami parlamentnek szerepet kell játszaniuk. Jobban fogjuk látni 2020 felé menendő a gazdasági körülményeket, viszonyokat, úgy gondolom, hogy jobban fogjuk érteni a tagállami szinten is, hogy hogy áll a gazdaság helyzete. Új prioritások, új parlament, új jogalkotó áll föl addigra. Tehát a tagállami kormányok egy része valószínűleg, ahogy a módban is, kicsit majd húzaszkodni fog attól, hogy a félidős felülvizsgálatot különösebben elősegítse. Én azonban hangsúlyoznám, hogy rendkívül fontos, hogy a parlamentek ebben részt vegyenek. A második kérdés az európai költségvetés egy soha nem vitatott sajátosságával függ össze, ez a saját források kérdése. Az, hogy az európai költségvetés honnan kapja a pénzét. Jelen pillanatban az európai költségvetés 80%-a a tagállami befizetésekből származik, és csak 20% a valódi saját forrás nem ezt képzeltük el az alapszerződésekben. Az alapszerződés e, sokkal autonómabb költségvetést ír elő, és az Európai Parlamentnek a saját e, források e, ügyét fel kell vetnie, de ha felvetjük ezt, akkor nem a költségvetés növeléséről van szó, hanem a költségvetés függetlenségének a növeli, javításáról, erősítéséről van szó. Ez azt jelenti, hogy ha a 80-20-as arányt szeretném megváltoztatni, mondjuk 60% saját forrás, 40% tagállami befizetés, ez óriási terhet fog levenni a tagállami költségvetések feláról, anélkül, hogy új adóbevezetését bevezetését jelenteni, egyszerűen csak a jövedelmek egy bizonyos részének e, e, átirányítását jelenti, ettől a rendszer autonómabb lesz, és el tudjuk kerülni az olyan helyzeteket, mint amit tavaly történt, hogy további 10 milliárdokat kell befizetni ennek érdekében, hogy az Európai Bizottság számláit ki lehessen fizetni, e, mert az a struktúra, ahogyan most az európai költségvetés működik, és itt visszautalok kollégám felszólalására, a kifizetetlen lehívatlan támogatás összegekről, és így tovább, és így tovább. Tehát gondok keletkeztek ebből a függőségből. A legutóbbi kifizetés 11 milliárd volt. Ezt el lehet kerülni, ezt a fajta problémát, hogyha van egy sokkal autonómabb európai költségvetésünk. A harmadik ügy, amelyet meg szeretnék éppen csak említeni, a következő években, eh, hetekben elkezdünk dolgozni egy fels, magas szintű csoporttal, eh, érzékeny kérdések ezek persze. Végül egy új fejleményről is szó kell említeni a következő hónapokban az Európai eh, Tanácsban eh, szóba kerül az eurozóna költségvetése. Nagyon gyakran a tagállami kormányok úgy döntenek, hogy kormányközi megállapodások eh, útjára teredik az ügyeket. Ez rendkívül káros az európai gondolat, az európai költségvetés szempontjából, hiszen ha költségvetésről beszélünk és elfogadunk egy dokumentumot, amely ugye közösségi eljárás helyett kormányközi megállapodásként valósul meg, ami az intéz, Európai Uniós intézményeken kívüli szféra, akkor úgy gondolom, hogy az európai integráció lényegét kockáztatjuk. A tagállami parlamenteknek gondoskodnia kell arról, hogy a közösségi politikák valósuljanak meg, és ezek a döntések nem kormányközi döntések lennek, hanem Európai Uniós döntések, közösségi döntések. Köszönöm. Az utolsó Káfin úr által említett témára szeretnék reagálni. A tárgyalások során, amikor a miniszterek tanácsa és az Európai Parlament a költségvetési keretről folytatott, tehát 2014-2020-as költségvetési keretről tárgyaltunk a tanácssal. Sok tagállam azt hangsúlyozta, hogy a következő évben a költségvetés, az európai költségvetés a jelenleginél legyen alacsonyabb, figyelembe véve azt a tényt, hogy az európai költségvetést ugye nemzeti költségvetésből finanszírozzák. Az összes nemzeti költségvetésnél jelentős megszorításokat kellett bevezetni, kiadásokat kellett csökkenteni, ahogy Ivalo Kálfin is magyarázta, ennek következtében a közös, az európai családi költségvetést is csökkenteni kell. De meglepő módon azt halljuk, hogy bizonyos tagállamok képviselői, akik csökkenteni akarták az európai költségvetést, azt mondva, hogy nem tudnak többet befizetni, ugyanakkor támogatják azt az elképzelést, hogy legyen egy új közös költségvetés, egy specifikus övezeti tagállami költségvetés. De mit történjen ezzel a költségvetéssel? Mennyiben térne ezzel az európai költségvetéstől? És mi lenne a közös finanszírozás ebből? Politikai frakció, vagy itt képviselt pártok, a nagy frakciók, amelyek támogatják az európai költségvetést, nem ellenzik ezt, de azért hangsúlyoznunk kell azt a tényt, hogy meg kell nézni, hogy hogy is van ez, hogy az európai költségvetést nem tudjuk finanszírozni, de csodás módon találunk megoldást arra, hogy az euróévezeti költségvetést támogassuk? Hát azért ez egy alapvető politikai probléma. Az Európai Tanácsnak erről tárgyalnia kell, már az Európai Tanács előtt vannak a vonatkozó dokumentumok, és a következő, elkövetkező európai választások idején, vagy még az előtt ezt azért pontosítani kell. Kazimierz Kleinája szó, ő a lengyel szenátusból érkezett. Szenátorunk, öné a szó. Hölgyeim és Uraim! Lengyelországban a következő ciklus, az elmúlt ciklusokban nagyon hatékonyá vált az európai szemeszter. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy bizonyos európai gazdaságokban egészen más a helyzet. A koordinációt figyelembe kell venni, akkor a koordinációnál figyelembe kell venni, hogy minden egyes államnak megvannak a maga tulajdonságai. A növekedéssel kapcsolatban is elmondtuk, hogy európai szinten és a tagállamok szintjén nagyon óvatosan lehet csak a hatásokat összesíteni, illetve összehasonlítani. Meg kell próbálni mindent ha azt próbáljuk meg, hogy mindent egységesítünk, akkor annak EU szinten is és nemzeti szinten is negatív hatásai lehetnek. Lengyelország az európai alapok egyik legnagyobb kedvezményezetje, de a válság idején mi más tapasztalatokat szereztünk. Talán ezért sikerült hatékonyabban felhasználnunk az alapokat is. Tisztában látjuk egyébként azt is, hogy ezek az alapok nagyon fontos szerepet játszanak a jövőben is a lengyel gazdaságban. Más országokhoz hasonlóan nálunk is problematikus, ahogy említették, a munkanélküliség aránya. Ezt tisztán látjuk. A munkanélküliség persze nem olyan magas, mint Spanyolországban vagy másod, de mégis jelentős probléma. Lengyelországban van még valami, ami talán az újabb tagállamokban még tapasztalható, ez pedig az, hogy nagyon sok munkavállaló a régebbi EU tagállamokba megy dolgozni. Ezek a munkálok hozzájárulnak azoknak az országoknak a gazdasági növekedéséhez, és mégsem ismerik el őket. Lengyelországból, hogyha elmennek ezek az emberek, akkor ez azt is jelenti, hogy nálunk hiányozni fognak a legmagasabb szakképzettséggel rendelkező például. Sajnos a küldő, illetve azokból az ország, azokban az országokban, ahonnan elmennek ezek a munkavállalók, szintén űrt hagynak maguk után negatív hatásokkal. A koordináció a legnagyobb infrastruktúrális projektek között, hogy egy másik témát említsek, szintén különösen fontos. Ez azt jelenti, hogy az európai forrásokból kapott alapokat, az európai alapokból kapott források felhasználása néha költséges. Nem szabad ezért elfeledkezni arról sem, hogy vannak eu kívüli partnereink is. Nézzük Ukrajnát. Óriási problémák vannak ott most, sőt, Kievben tragédiára is sor került, más ukrán városokban is problematikus a helyzet. Egy olyan közösségről van tehát szó, de olyan ö, államokról is, amelyeknek segíteni kell a demokratikus átalakulásban. Segíteni kell például a fiatalok kapcsolatának erősítését, például Lengyelország és Ukrajna között. Ez óriási lehetőségeket jelent. Merci beaucoup. Igen, köszönöm szépen, szenátor úr. Norden asszonyi a szó, a svéd parlament képviselője. Köszönöm, elnök úr a kohéziós politika rendkívül fontos Svédország számára. Bár a perspektívák egyáltalán nem hasonlóak és nem azonosak, nagyon fontos, hogy a kohéziós politika mindenkit szolgáljon. Én Svédország északi területét képviselem, itt a munkanélküliség magas, főleg a fiatalok körében, ezért nagyon fontos volt a kohéziós politika, főleg a kis és középvállalkozások számára, egyéb szervezetek számára, minden olyan kezdeményezés számára, amely munkahelyteremtést tud biztosítani. A kohéziós politika strukturális alapok segítségével valósul meg. Igazából a legfontosabb a forrásokhoz való hozzáférés, Sajnálatos módon az eredmények annak ellenére, hogy az eredmények jelentősek, sajnos nem mindenki tudott valójában megfelelően hozzáférni a forrásokhoz. Nagyon fontos a támogatás. Meghallgattam a litván beszámolót. Svédország az öt északi ország egyike. Litvánia számunkra is kiváló példa arra, hogy hogyan lehet, a, meg, hogyan lehet egyszerűsíteni az eljárásokat, hogyan lehet elérni azt, hogy a kis projektek is támogatást kaphassanak az Európai Uniós forrásokból. mi is szeretnénk egyszerűsíteni és megkönnyíteni a, az eljárásokat. Ez nagyon fontos a munkahelyteremtés szempontjából. Valójában olyan vállalkozásokról van szó, amelyek kis és középvállalkozások. Nagyon sok vállalkozóval találkozom. Ma a vállalkozók aggódnak, mert nehézségek vannak, bizonytalanság van a forrásokhoz való hozzáférés területén. Sokan azt mondják, hogy egyszerűen nehéz megszerezni a támogatást, és hogy valójában nagyon magas szinten kéne tőkével rendelkezni, és ezeknek a kisvállalkozásoknak nincs ilyen tőkeháttere. Természetesen mindez sok vállalkozó számára problémás. Természetesen mi is megpróbáltunk mindent megtenni azért, hogy jobban tudjuk a forrásokat felhasználni, de hát voltak olyan projektek, ahol még büntetést is kellett fizetni, és véleményem szerint ez nem volt jogos. Voltak olyan esetek, amikor a feltételeket tiszteletben tartotta a vállalkozó, ennek ellenére a tervezetnél alacsonyabb volt a kifizetés és ez rendkívüli nehézségeket okoz a vállalkozó számára, hiszen a vállalkozónak valahol meg kell teremtenie a különbség lefedésének a lehetőségét. A finanszírozási különbség, tehát a tényleges kifizetés, illetve a saját finanszírozás és a közösségi finanszírozás nem tudta lefedni a teljes befektetési igényt. Itt ugye persze határidőkről van szó, lejáratokról van szó, de nagyon fontos, hogy foglalkozunk ezzel a problémával, mert valójában ezek az emberek, ezek a kis és középvállalkozók, akik a mi gazdaságpolitikai céljainkat megvalósítják. Ő nélkülök nem tudnánk megvalósítani a terveinket. Remélem, hogy Svédország majd önkritikát fog gyakorolni. Litvánia bebizonyította, hogy hogy kell lépni, hogy kell cselekedni, és nagyon remélem, hogy Svédország majd követni fogja a litván példát, és jobban fog tudni teljesíteni főleg a munkahelyteremtés érdekében. Sokat tudunk tanulni Litvániától. Köszönöm szépen. Köszönöm. Utolsó hozzászóló. Svéd, de Európai Parlamenti képviselő Goran Feld. Thank you very much, Chair. Uh... Köszönöm elnök úr. Sajnos nem tudtam jelen lenni egyéb elkötelezettségei miatt egész ülési időszak alatt. Minden esetre ugye az Euromest kollégákat láttam vendégül, annak a bizottságnak elnöke vagyok, és nagyon fontos ülésünk volt kereskedelmi és infrastruktúrális meg, egy, tárgyalások folytak keleti, keleti partnereinkkel. Ez nagyon összefügg az Európai Uniós költségvetéssel, és hivatkozik Nordén asszonyra, valóban sok feszültség volt a költségvetési tagyalásokban, és ez valóban igaz. Úgyhogy amikor Eh, ezt az eljárást a jövőben letagyaljuk, akkor úgy gondolom, hogy eh, át kell gondolnunk, hogy mi okozta ezeket a problémákat. Ezeknek a problémáknak a nagy része valóban költségveti, inkább politikai probléma volt, mint költségvetési probléma, vagy technikai probléma. Ami a lendő eljárások vonatkozik, akár ennek a több éves tervnek a fél, év, fél idős áttekintésére van szó, akár másról, lesz bőven miről beszélni. Fontos, hogy az Európai Uniós intézmények arra koncentráljanak azokra a területekre, ahol egyértelmű európai hozzáadott értéket tudunk biztosítani, és ha ez megvan, akkor úgy gondolom, hogy sokkal ambiciózusabbnak kell lennünk, mint eddig voltunk, mert a kihívások óriásiak. Nézzük csak meg például a globális versenyt. Kutatás, fejlesztés. Ha valóban világon vezető szerepet akarunk vállalni, egyetlen európai tagállam sem tudja ezt önállóan megtenni. Sokat többet kell tennünk, mint ma teszünk és ez nem lehet politikai vita tárgya, olyan pénzügyi keretet fogadunk el, amely a fejlesztést támogatja, de csak 2016 után, tehát 2003 év olyan költségvetésben fog letelni, ahol a 2013-hoz képest nem kapunk több pénzt kutatásfejlesztésre. Ez szerintem politikai katasztrófa. De megnézhetjük ezt a szomszédsági szempontjából is iszonyatosan nagy kihívás sal nézünk szemben délen és keleten. Nézzük meg a szíriai tárgy, helyzettel való kapcsolatos tárgyalásokat. Gondoljuk, hogy ebből lényeges európai hozzájárulás nélkül ki tudunk mászni, hogy jövőt teremtsünk Szíria számára, vagy nézzük meg Ukrajnát. De megemlíthetnénk a nehéz helyzetet Moldovában vagy Grúziában is van bárki, akinek az a meggyőzése, hogy ebből ki tudunk mászni, anélkül, hogy az Európai Unió mélyen a zsebében egy jóna az e, infrastruktúraépítésben, új gazdasági jövő felépítésében. Ha mi ezt nem tesszük meg, ennek politikai hatásai lesznek, mert mások fogják megtenni ugyanezt. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy e, e, ilyen vonatkozásokban gondoljunk az Európai Uniós költségvetésre. De hogyha ezekre a dolgokra igazi prioritásokat szánunk, akkor lehet, hogy más területeket kicsit vissza kell fonni, fogni, hiszen vannak olyan területek, ahol kevesebb költéssel is eredményt tudunk elérni, eredmény hatékonyságfokozással, stb. Mindenesetre a, Nézzük meg a külső külügyi hatóságot. Példának említeném, jelentéstevő voltam ezzel kapcsolatban a külügyi szakbizottságban. Itt a gondolat az volt, ugye, hogy az új külügyi szolgálatnak meg kellene takarítani a pénzeket a tagállami külügyi szolgálatok számára, de, de fordítva csinálják, ettől kezdve a tagállami, az valójában az történik, hogy a tagállami külügyi szolgálatoknál új embereket kell fölvenni ennek érdekében, hogy követni tudják, hogy az Európai Uniós külügyi szolgálatnál mi történik Brüsszelben. Nem. Tehát fordítva sült el a dolog, sokkal komolyabban át kell ezt gondolni. Jó tapasztalatokat kellene szerezni az eljárás során, és jobb jövőt kéne építeni. Köszönöm. Köszönöm, Garan. Most az előadókat szeretném megkérni, hogy válaszoljanak, reagáljanak, Először is a bizottság képviselőjének adom meg a szót, a főigazgató úrnak, akinek több kérdést tettek föl. And, uh, first of all, I wanted to thank the panelists. Köszönöm. Uh, Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak és a felszólalóknak is. Important role for growth and jobs. And also... Nagyon fontos a kohéziós politika. Köszönöm, hogy ezt mindenki elmondta, és köszönöm azokat a konkrét példákat is, amely mindezt biztosítja. Köszönöm a kritikus megjegyzéseket is, hiszen az is világos, hogy mindig is van helye annak, hogy tegyünk jobbá dolgokat. Többen például említették azt, hogy egyszerűsítésre van szükség. Igaz, a szabályok bonyolultak, de már most elmondható, hogy fontos, hogy a bonyolult szabályok mellett csak egy jogszabálysor legyen. És a következő időszakra pont ezt sikerült elérnünk. Az öt alapra ugyanaz a szabály vonatkozik, a szabály csomag, az általányadó, stb. stb. Ami sokat egyszerűsített a helyzeten. De mind, mindig emlékezz, emlékeznünk kell arra, hogy biztosítékra van arra szükség, hogy a, a jogszerűek és rendszeresek legyenek a kiadások. Meg kell, hogy mondjam, hogy némileg ellentmondok az elhangzottaknak. Ha bizonyított az, hogy valaki például nem tartotta a közbeszerzési szabályokat tiszteletben, akkor annak ott pénzügyi korrekcióra van szükség. Biztosnak kell lennünk abban, hogy a pénzt jól költik el, célirányosan, és a szabályokat tiszteletben tartva. Az elején volt egy hozzászólás a végrehajtásról. Az első dolog, Gamaniz asszony már ugyan elment, de mégis, ha lehet, megjegyzéseit szeretném megválaszolni. Először is a kifizetések, amelyek még előttünk vannak. Az első dolog az az, hogy ezek az intézkedések nem beruházási, ha nem beruházási politikáról vannak, azok azok tulajdonképpen normális dolognak tekinthetők. Az egyik évben öm, valamit megtervezünk, és a következő évben kifizethetjük. De az is igaz, hogy nem akarunk túlzott eladósodást. Ezért az intézkedések kerén korlátokat építettünk be, amivel azt akarjuk biztosítani, hogy a lehívásokat ugye a híres N plusz 1, N plusz 3-at beépítsük. Most az N plusz 3-nál tartunk már, és ezzel természetesen a lehívásokat növeljük. A bevezető megjegyzésemben utaltam a problémákra és a kifizetések, kifizetési helyzetre nehezendő nyomásra. Igaz, nem titok, az sem, hogy a végrehajtás eltér országonként. De nem arról van szó, hogy ezt ne vizsgáltuk volna meg. Ha akarjuk, akkor azt is mondhatjuk, hogy az alacsonyabb abszor- abszorpció oka az administratív kapacitás a különböző végrehajtási szakaszokban. Ugye kezdődik azzal, hogy az ágazati politikákat meghatározók víz, közlekedés, tehát ahol a kapacitás nem képes ezt elvégezni, akkor, akkor van projektkiválasztás, közbeszerzés, projekt meghatározás, stb. stb. elemek. Nos, ezeket a nehézségeket mi felismertük, és főigazgatóként még eh, egyre csökkenő eh, létszámmal, mert ugye az elmúlt években csökkenő létszámmal mégis egy új egységet hoztunk létre, amely a kompetencia központ, amely csak a kapacitásépítést segíti a lemaradott országokban, ahol az abszorpció lemarad. Ott segítjük a kapacitásokat kiépíteni. Gondoltunk arra, hogy támogatni kell a vagy a támogatásba be kell vonni például nemzetközi szervezeteket és a világbankot például, hogy ágazati stratégiákat megfogalmazzanak. Nem arról van tehát szó, hogy semmit nem csinálnánk a következő programozási periódusban. Sőt, nagyon erősen fogunk ezekre a szempontokra figyelni, akkor, amikor a korrupció elleni harcról van szó. Az orientáció mellett mondták, hogy fontos van a, a mutatószámokra. Teljesen egyetértek. Jelenleg túlzottan abszorpciós logikában vagyunk, azt nézzük, hogy mm, mi az a forrás, amit abszorbálni lehetett. De az, amit e- amit elértünk, azt még nem. A jövőben lesz jogi keret arra, amely a tagállamokat, régiókat kötelezi arra, hogy jelentést készítsenek arról, amit elértek, és ezt közzéteszik. Tehát mindenki ellenőrizheti nem csak azt, hogy a programot mi költöttek, hanem azt is, hogy mit értek el konkrét értelemben. A makroökonomiai kondicionalitás, erről egy egész ülést lehetne szervezni, de meg vagyok arról győződve, hogyha a kohéziós politika az általános gazdaságpolitikában szerepet akar játszani, és hogyha továbbra is jelentős pénzügyi összegeket kíván allokálni, akkor tiszteletben kell tartania azt, hogy a háromszög három csúcsa összekapcsolódik. Ezt látjuk az új tagállamokban. Ha az állami finanszírozás rendezetlen, akkor ez nem tesz jót a növekedésnek. Magasabb adósságalány, arány, kamatláb magasabb szintje, pénzügyi nehézségek, finanszírozási probléma a KKV-knak, ez mind összekapcsolódik, és ezt látni kell. Persze biztosak lehetünk abban is, hogy a vonatkozó rendelkezéseket nagyon óvatosan és alaposan gondoltuk végig. Végig a CO2 kibocsátásról való leválasztás, különválasztás. Ha megnézzük ezeket a prioritásokat, amiket említettem, akkor egyértelmű, hogy az alacsony széntartalmú gazdaság a négy prioritásunk egyike. Ezért az alapokat erre akarjuk koncentrálni, attól függően, hogy milyen régiós kategóriában vagyunk. Ha megnézzük részleteiben a koncentrációs mechanizmust, akkor az is látszik, hogy különleges rendelkezések is vannak a CO2 kibocsátásra. Tehát az új keret ez, erről gondoskodik majd. Világos az energiahatékonyság, a megújulók nagyon fontos mozgatói a növekedésnek. És annak, hogy a környezetet is tiszteletben tartsuk, szolgáljuk. Elnök úr, ezekre a kérdésekre válaszolnék, hiszen ezek a legnagyobb mértékben kapcsolódnak hozzám. Köszönöm. Szeretném ön is reagálni? My colleagues from Poland had made... A lengyel kollégánk Ukrajnát említette az Európai Parlamenti kolléga ugyancsak hivatkozott Ukrajnára. Nem tudom elképzelni a keleti partnerségi fejlesztést Európai Uniós költségvetési támogatás nélkül, és ezt folytatnunk kell mindenképpen, különösen a tárgyalásokat Ukrajnával támogatnunk kell Grúziát Erre mindenképpen szükség van. Egyetértek a kollégákkal, akik az egyszerűsítésekről beszéltek a szabályokat, illetve az eljárásokat illetőleg, és akik arról beszéltek, hogy csökkenteni kell az adminisztrációs, bürokratikus terheket. a bizottság részéről is, hiszen néha a tudósok azt mondják, hogy inkább nem is fordulok a strukturális alapokhoz, mert túlságosan sok időt veszel. A tudományos előrehaladás gyorsabb gyakorlatilag, gyorsabban történnek a tudomány terén, folyamatok, mint a támogatási rendszer, amit képes lenne követni. Néha az önkormányzatoknak külön büntetés, hogy részt vesznek egy Európai Uniós strukturális alap eljárásban, mert eleve ugye el vannak adósodva, különösen környezetvédelmi E, területeken. Ami az elkövetkező időszak stratégiai tendenciáit illeti, úgy gondolom, hogy Európa újraiparosítása e, elkerülhetetlen, e, hogyha jobb és több munkahelyet szeretnénk teremteni. Az újraiparosítás alapproblémája természetesen az új iparágak eh, kialakítása, amelyeknek innováción és kutatáson kell alapulnia. ennek kell lennie meghatározott rendnek a következő időszakban. Az energiahatékonyság pedig Nos, az USA-val összehasonlítjuk magunkat, akkor sokkal kevésbé pozitív a helyzetünk, mert az energiaforrások az Egyesült Államokban olyan olcsók, mint felennyibe kerülnek, mint Európában. Tehát ez azért nagyon üt a versenyképességünkön, az energiahatékonyságunknak kéne lenni az egyik alapvető célkitűzésnek az elkövetkező időszak során. so probably what, what, what I wanted to, to, to, to put more Thank in, you. in this. Thank you. De még sok más jó dolgot is csinálhatnánk. Elnök, köszönöm szépen. Már ilyenek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Néhány perc hangsúlyoznék egy gondolatot, amelyet a tapadének tekintek, ez pedig olyasmi, amit több felszólaló megemlített, ez az alapok hatékony felhasználása. A főigazgató említette, hogy állami költségvetés, egészséges állami költségvetés nélkül nem lesz fejlesztés, se növekedés. Szeretnék ragaszkodni ahhoz a felvetéshez, hogy bizonyos országokban, különösen például Spanyolországban olyan mértékű erőfeszítéseket tettünk, amelyek a kormányzati költségvetés kiegyensúlyozását célozták, és amelyek lehetővé teszik, hogy azok az eredmények, amelyekkel a bizottság elnöke eh, eh, ezekkel a köszönetet érvelő szavakkal elmondott, eh, valóban előre lendítették Spanyolországot. Úgy gondolom, hogy ezeknek az alapoknak a felhasználásának a hatékonysága úgy biztosítható, hogyha a tagállami kormányzatok elfogadják az állami szinten a megfelelő reformokat, Spanyolországonban ebből rendesen kiveszik a részünket, nem csak a pénzügyi szanálást, úgymond pénzügyi rendbetételét vállaltuk a költségvetésnek, hanem felvettük a küzdelmet az oktatás terén, például az iskolába való kimaradással szemben. Ez fontos lendületet és ösztözést jelent a vállalkozói tevékenységek számára új kezdeményezések, új projektek indítása irányába mutat. Ezzel tudjuk még egyszer mondom megérősíteni Európa, pontosabban Spanyolország termelőképességét, és így tudunk visszatérni a korábbi fejlettségi szintre gazdaságon tekintve. Az alapok hatékony felhasználása nagyon függ attól, hogy a megvalósítás mennyire tud rugalmas lenni, mennyire vagyunk képesek átorientálni, átirányítani az új igényeknek megfelelően a már megítélt pénzeket. Fontos, hogy sokkal jobban eh, koncentráljunk a prioritásokra, eh, alapvető támogatást kell nyújtanunk bizonyos területeken, eh, és most elsősorban ilyen terület a, a munkanélküliség, illetve az, hogy az önálló tevékenységet folytató KKV-k és önfoglalkoztatók hitelhez tudjanak jutni. Ez elkerülhetetlenül fontos a jövőre nézve is. Ezeket a programokat meg kell tudnunk, hogy őrizzük, gondoskodnunk kell arról, hogy az európai alapokból származó pénzeket rugalmasan tudjuk felhasználni annak érdekében, hogy a, kor, a tagállami kormányok Ehm, a maguk munkáját befektetve e, lehető legjobb eredményeket tudjuk, tudják elérni az adott tagállamokban, hogy a polgárok egyre inkább Európát lássák, ehm, egyre jobban lássák Európát, hogy egyáltalán létezik és segíti őket helyi szinten. Köszönöm szépen, társelnök úr, esetleg mondja le a madilati munka következtetéseit. Köszönöm szépen, és szeretnék újra köszönetet mondani, hogy a mai konferenciát megszervezték. Továbbá köszönet az együttműködésért, köszönet a felszólalóknak, a nemzeti és az európai parlamenti képviselőknek. Köszönöm, hogy elmondták a véleményüket a kohéziós politika jövőjéről. Talán a legnagyobb kihívás az Európai Unió számára a következő évekre, hogy fenntartható fejlődéshez szükséges körülményeket, feltételeket kell kialakítani a tagállamokban, hiszen ez a feltétele a fenntartható munkahelyteremtésnek is. Csak így lehet harcolni a munkanélküliség ellen, csak így lehet a szociális kohéziót biztosítani. A munkanélküliség növekedése, valamint a társadalmi kohézió, kohézió és problémák elleni harc a legjobb módja annak, hogy az eroszkepticizmus ellen is harcoljunk. A fasiszták, neonácik Görögországban egyre hangosabban hallatják a hangjukat. Nekünk a kihívások ellen harcolnunk kell, de ez nem elégséges, nagyon határozottak kell, hogy legyünk a, a mostani időszakban. Azt is biztosítanunk kell, hogy a kohéziós alapok ne csak a gazdasági növekedéshez járuljanak hozzá, hanem az országon belüli országok közötti különbségek csökkentéséhez is. Defálor mondta, hogy az erőforrások rendelkezésre álltak, de a régió közti különbséget nem sikerült csökkenti, csökkenteni, ezért a következő tervezési időszakban ez lesz az egyik legfontosabb cél. A nemzeti parlamenti képviselők, európai parlamenti képviselők együttműködése ehhez nagyban hozzájárulhat. A görög parlament ebben az irányban dolgozik most. Olyan konferenciák, olyan viták, mint amilyen a mai is, hozzájárulnak, hogy jól tudjunk teljesíteni ezen a területen. Köszönöm szépen, Szeretnék én is köszönetet mondani a társelnök úrnak, a panel résztvevőinek, szeretnék köszönetet mondani mindenki, mindazoknak, akik részt vettek a mai eszmecserében. Láttuk, hogy vannak közös problémák, láttuk, hogy reméljük azt, hogy új útra tudjuk terelni ezt a szakpolitikát. Tudjuk, hogy sajnos vannak olyan problémák, amelyek továbbra is fenn fognak állni, annak ellenére, hogy erőfeszítéseket teszünk az egyszerűsítés érdekében. Az erőfeszítéseknek is persze megvannak a maga korlátai. Fontosnak tartom, hogy a svéd és a litván példákat is meghallgattuk, és így a jó gyakorlatokat talán tudjuk majd alkalmazni más országban is. Az legfontosabb előny és a legfontosabb tény, amikor az Európai Uniónak tagja egy tagállam, hogy egy családban él, országok családjában, és a családban segítjük egymást. És érdekes módon nem ez az első gondolatunk. Az európai vitában gyakran politikai vitát folytatunk arról, hogy több vagy kevesebb Európára van szükség, és valójában ez az alap téma, ez az alap vita kérdés de nem szánunk elég időt arra, hogy azon gondolkozzunk, hogy hogyan tudjuk jobban használni azt a tényt, hogy együtt élünk. és ami alapvetően nemzeti felelősség, nemzeti illetékesség, a költségvetési politika, a gazdaságpolitika, adózási politika, hogyan tudunk e tekintetben úgy együttműködni, hogy Európa jobban teljesítsen, és hogyan tudjuk felhasználni a szomszédok sikereit a saját céljainkra. Én úgy gondolom, hogy az ilyenfajta találkozók, mint a mai is, ehhez hozzá fognak járulni. Még egyszer köszönet minden részvevőnek. most azt javaslom, hogy szakítsuk meg a munkánkat, és 10 perc múlva találkozunk a plenáris teremben. Ez a harmadik emeleten van, de a másik épületben, tegnap és hétfőn is ott voltunk, és ott fogjuk levonni a végső következtetéseket a teljes konferenciáról. Az ülésbe rekeztem.